és egy több fajú, több az emberek együttélésén alapuló demokráciát hozott létre. Thank you, colleagues. Now... Köszönöm szépen, kedves kollégák! Akkor most következik a szavazás. Az első pont, egyszerűsített eljárás, Alb Albertini jelentés előcsatlakozási támogatási eszközről szól. Szavazunk. Név szerint szavazunk elektronikus formában. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Világos az eredmény, 578-an mellette, 22-en ellene. Gratulálunk Albertini úrnak. Következő napi rendi pont, megint csak egyszerűsített eljárás, Mastálka jelentés, a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtása. Szavazásra bocsájtom, név szerint szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, világos, egyértelmű többséggel. Következő napi rendi pont Gönc Kinga jelentése. Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program. Mielőtt szavazunk, megadom a szót a jelentéstevőnek, Gönc Kingája szó. Köszönöm szépen, elnök úr, csak pár szót szeretnék szólni. Egyrészt egyrészt megköszönni az jelentéstevőknek a segtségét a nagyon nehéz tárgyalások során a szakbizottság segtségét és ami nagyon fontos a spanyol elnökségnek a segtségét az elakadt tárgyalásokat a spanyol elnökség mozdtotta előre.